Az elnök. Wznawiam posiedzenie. Proszę o zajęcie miejsc. Tisztelt kollégák, folytatjuk a ma délutáni ülést. Kérem, mindenki foglaljon helyet. tegnapi ülési jegyzőkönyveit megkapták, van -e ezzel kapcsolatban megjegyzés? Ha nincs, akkor ezeket a jegyzőkönyveket elfogadottnak tekintjük. És akkor térjünk rá a mai napirendre. A bizottság nyilatkozatával kezdjük. Fentartható beruházási terv, méltányos átállási alap és a szociális Európa ütemterve. hogyha szeretnének hozzászólni kék kártyával, akkor ezt megtehetik hagyományos módon, vagy elektronikusan is jelezhetik ezt. Az ezzel kapcsolatos útmutatást a plenáris terem bejáratánál találják meg. És akkor ezzel meg is adnám a szót Franz Timmermans úrnak, a bizottság alelnökének. Tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt képviselők! Múlt hónapban az Európai Bizottság itt bemutatta a zöld megállapodást az Európai Parlamentben, és ezzel kapcsolatban egy ütemtervet kell kidolgoznunk, amelynek köszönhetően az Európai Unió 2050-re klímasemleges gazdasági térség lesz. Négy hét elteltével elkészült egy pénzügyi csomag, amely ezt a célkitűzést támogatja. Az Európai Zöld Beruházási Terv ez teszi lehetővé, az átállást. És ez a fenntartható beruházási terv, illetve a méltányos átállási alap szolidaritásra ö, épít, és az igazságosságra, tisztességességre és a méltányosságra. Hadd kezdjem a méltányos átállási alappal. Itt egy üzenetet szeretnénk küldeni az asztúriaszi, a sziléziai, a nyugat-macedóniai eh, szénbányákba, vagy a balti térségbe, ahol az, eh, az olajpalától függnek, eh, vagy más ilyen ipar ágakat támogató vagy kihasználó régiókba. Tudjuk, hogy nagy kihívásokkal néznek szembe, és tudjuk azt, hogy a tisztább jövő perspektívája mindegy, mindennyiunk számára pozitív, de az oda vezető út egyesek számára göröngyösebb lehet. Egy milliárd euró, 100 milliárd eurót szánunk erre az alapra, és ez azt mutatja, hogy az Európai Unió eh, kiáll ezen régiók mellett. 7,5 milliárdnyi eurónyi friss európai pénzt szeretnék rendelkezésre állítani az európai költségvetésen túl a méltányos átállás alapon. Ez 30-50 milliárd eurónyi beruházást is generálhat. Ezt arra szeretnénk használni, hogy, ú, hogy tovább képezzük a munkavállalókat, támogassuk a vállalkozásokat, amelyek munkahelyeket teremtenek, a tiszta energiákba ruházzunk be, és előkészítsük az új lehetőségeket lehet aztán az Európai eh, Beruházási Programnak új lehetőséget kívánunk eh, nyújtani, és ez mobilizálná a mobil alapok, eh, a privát, a magánberuházási alapokat, és itt is a célkitűzés az, hogy az új készségeket kihasználjunk, és tisztább energiába ruházzunk be. Aztán az új technológiákra való átállás és a munkahely megőrzést is támogatjuk harmadszor. Különleges kölcsönöket az Európai Beruházási Bank részéről nyújtunk a helyi önkormányzatoknak, a közhatóságoknak, hogy segítsük például az olyan projekteket, melyek szerint modernizáljuk a fűtési rendszereket, a legsebezhetőbb családok számára, amelyek teljes mértékben a szénfűtéstől függenek, vagy szigeteljük az épületeket, középületeket. Tudjuk, hogy vannak olyan régiók, vagy olyan csoportok, közösségek, amelyeknek segítségre van szükségük. És mind ezt összekapcsoljuk kapcsoljuk a méltányos átállási platformmal. Ez a mai javaslat, ez rendkívül aktuális és sürgős. Az Európai Parlament tudja ezt, hiszen ők az intellektuális szerzői ennek az alapnak, illetve ennek a platformnak, és az elkövetkezendő 7 éves költségvetés is ez mögé áll be, és ezt gyorsan el kell fogadni. És gyakorlati támogatást nyújtunk az önkormányzatoknak, régióknak a gyakorlati átállás érdekében. A régiók, a helyi önkormányzatok, a szociális partnerek, az ipar és a civil társadalom részvételével eh, kívánjuk megvalósítani ezt a tervet, ezt a változást, és ez a változás változás, ez, ezzel kapcsolatban nagyon fontos az, hogy a helyi közösségek magukénak érezzék ezt, a polgárok magukénak érezzék ezt. A 100 milliárd euró, ez csak egy kezdet, ezen túl megy a méltányosság, a, a klímaváltozás, a, a társadalom minden réteget, rétegét érintik, a tiszta energia, a tiszta ivóvíz, ez mindenkit érint, és mindenkinek előnyt kell élvezni ebből a változásból ahol a méltányosság elengedhetetlen a Green Deal keretében. Ez zöld és megfizethető kell, hogy legyen ez az átállás. Azok az emberek, akik kevés pénzt keresnek, azok is engedhessék meg maguknak azt, hogy szigeteljék a házukat, csökkentsük a korai haláleseteket, amiatt, hogy, hogy szennyezett a levegő a városokban. A technológiára is szükség van, nem csak pénzre ehhez az átállásra, és ezt is szeretnénk támogatni, és senkit nem akarunk magára hagyni. Köszönöm szépen. És most pedig az Európai Bizottság nevében Dombrovskis úrnak adom meg a szót. Elnök asszony, igen, tisztelt képviselők, az Európa Green Deal egy ambíciót jelöl, mi szerint Európa lenne 2050-ben az első klímasemleges kontinens. Úgy gondolom, hogy világos, hogy sikerre törekszünk ebben a kérdésben, a következő generációk, a polgáraink érdekében. A fenntartható beruházási terv, vagy az Európai Green Deal, amit elfogadott az Európai Bizottság a mai napon, eleget tesz ennek a kötelezettségünknek, és biztosítja a finanszírozást is itt az új politikai kezdeményezéseket és a meglévő eszközöket igyekszünk összhangba hozni. Jelzést küldünk a beruházóknak, az állami érdekelteknek, hogy fogjanak össze, és mi biztosítjuk a hátteret. Hogyan is néz ki ez a terv? Először is a finanszírozásról kell beszélnünk. Ez legalább egy billió euróról beszélünk a fenntartható beruházások esetében a következő tíz évben. Itt ez a 25%-os klíma célt ezzel el tudjuk érni, és úgy biztos vagyok abban, hogy multiplikátor hatást is el tudunk érni, ami összességében azt jelenti, hogy 279 milliárd eurót költünk klíma és környezetbarát beruházásokra, vagyis zöldebb lesz az EU költségvetés. Ezzel az élén állunk ennek a fejlődésnek az egész világon. Tovább 114 milliárdról beszélünk, mint Franz már elmondta, az igazságos, a méltányos állapodat érdekében a következő időszakban, több éves pénzügyi keretben erre 100 milliárdot számlunk. Az innováció, a modernizációs alap is rendkívül fontos a következő lépések sorában. Az EBB finanszírozás és fontos természetesen 25-50%-ra növekszik a részesedés a finanszírozás területén. Egyébként pedig megteremtjük a feltételeit annak,